Javasolnám, hogy akkor kezdjünk is hozzá a, az üléshez, mert utána, hogyha a tolmácsokat kérjük, hogy tovább dolgozzanak, az nem fog tetszeni senkinek. Nos, ami a napi rendet illeti, akkor e-mailben már tájékoztattuk önöket arról, hogy ha még emlékeznek rá, a koordinátorok kérdésére, kérésére megkérdeztük az Európai Parlament elnökét, hogy van-e lehetőség arra az Európai Tanács következtetései fényében a több éves pénzügyi keretről, hogy bevegyük a szövegünkbe számszerű hivatkozásokat. Costello asszony jelentésével kapcsolatban eléggé ellentétes vagy ellentmondásos helyzetben vagyunk, hiszen minden szakbizottság kapott erre lehetőséget, egyedül mi nem, annak ellenére, hogy ezek a számok most már ismeretesek. A parlament elnöke erre a kérdésünkre úgy válaszolt, hogy megkért minket, hogy halasszuk el ezt a szavazást, hiszen most a héten rendkívül magas szintű trialógus ülésre kerül sor. Nem tudom, hogy milyen szintű, de nagyon magas, ennyit tudunk. Tehát a, annak a kérdése, hogy mi is a kapcsolat az MFF adatai és a jogalap között, nos erről fognak ezen a triológus ülésen beszélni. Az elnök kívánságára Éppen ezért mi kénytelenek vagyunk elhalasztani ezt a szavazást május 20-ára, hétfőre, ez Strasbourgban lesz. Szerencsére sikerült a legelső időpontot megkapni, tehát este 7 órakor lesz május 20-án ez a szavazás. Ettől függetlenül most még a tárgyalások helyzetéről tudunk persze eszmecserét folytatni. És a kompromisszumos módosítókat is meg tudjuk vitatni. Ami pedig Dajcs Tamás jelentéstervezetét illeti, véleménytervezetét illeti, nem lesz szükséges most a kompromisszumos módosítókat megvitatni, hiszen ezt a pontot levettük a napirendről. Ezért tehát az eszmecserét az Európai Szociális Alap tárgyalási helyzetéről az elődök kérésére a szavazás után fogjuk meg átvenni, azaz hatodik napirendi pontként. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor az így módosított napirendet elfogadjuk. Rendben, ez így is történt, akkor elfogadtuk ezen módosításokkal a napi rendet. Elnök közleményei. Ez a kis hagyományos pont. Nos, a fel nem használt tolmácsolás kérdése. A trialógus ülésen az ász... A lobogó állam kérdésével kapcsolatban két képviselő nyújtott be egy kérést, Őri Csaba és Patrick Lojarik képviselők, akik nem vettek részt ezen az adott ülésen, és erről a titkárságot nem tájékoztatták, ezért mostantól a trialógus ülést ezen a trialógus üléseken csak angolul ö, lehet majd hozzászólni, és angolul folyik majd ez az ülés. Második pont, természetesen szokásos módon interneten is ö, figyelemmel követhető a mai ülésünk. Harmas pont. Egy szóbeli kérdés és állásfoglalásról beszélünk a szociális beruházási csomag kérdéskörében. Önök is tudják, hogy a bizottság ezen kezdeményezése egy globális stratégia részét képezi. Az Európai Szociális Alap felhasználása fényében is egy ilyen szociális beruházási csomag érdekében. 143 módosítót nyújtottak be, 145 módosítót nyújtottak be, 9 vonatkozik a szóbeli kérdésre, de ezzel kapcsolatban már ezt még ma el kell, hogy fogadjuk, azért, hogy időben benyújthassuk ezeket. Ami pedig a 145 módosítót illeti, Először is magáról a kérdésről. Tehát kilenc módosítót nyújtottak be. Kemnor képviselő egyes módosítója azt javasolja, hogy korlátozzuk a válság kihatását az eurótérség szuverén adóságára mi úgy gondoljuk, hogy ennél azért tágabb jelentősége van a válság, ezért tehát nem támogatom ezt a javaslatot. Döbekker úr módosítójának a célja, hogy módosítsa az első kérdést, Inshrine a stratégiánkat az európai szemeszterbe. Debaker képviselő azt javasolja, hogy csökkentsük ezt a kérést, inkább az inshrine helyett take into account legyen, tehát vegye figyelembe, ne pedig beírja, beépítse a szövegbe, a stratégiába ezt a kérdést. Én azt javasolnám, hogy inkább használjuk a to translate kifejezést, vagy to have as a key part kifejezés, tehát így a kettő között találnánk arany középutat. Remélem, hogy ezzel egyetért a módosító benyújtója. A következő Lambert asszony módosítója, amely kiemeli a tagolást ezen javaslatok és a költségvetési ajánlások között. Azt gondolom, hogy ezt tudjuk támogatni. Aztán megint Debaker képviselő javaslata, módosítója következik, amelynek a célja, hogy töröljük azt a kérést, szerint a parlament mi szerint hivatkozzunk a parlamentre, hogy a tagállamokat kéri, hogy támogassák a szociális beruházási csomagot. Azt gondolom, hogy támogatni kellene a parlament szerepvállalását, ezért nem támogatom ezt a javaslatot. Aztán Lambert asszony javasolja, hogy a kettes kérdésre hivatkozzunk, a társadalom szerepére, a civil társadalom és a szociális partnerek szerepére. Én ezt üdvözlöm, ezt a módosítót. Kábnok képviselő módosítója a következő, amely célja, hogy töröljük a harmadik kérdést. Én úgy értelmeztem, hogy a harmadik kérdése kapcsolatban már megállapodtunk, hogy ezt megtartjuk. Aztán Debakker módosítója aggályos számomra, mert azt javasolja, hogy a hármas kérdést azzal kezdjük, hogy when does the Commission plan to avoid elaborate a detailed roadmap? A detailed roadmap. Dans un esprit euh, d'ouverture, j'avais d'abord suggéré d'être... Tehát euh, eredetileg euh, én azt akartam, hogy támogassuk ezt a módosítót, de aztán valójában a parlament már korábban arról szavazott, hogy a bizottságtól kérjük azt, hogy dolgozza ki ezt az úti tervet. Éppen ezért furcsa lenne, hogyha most így visszalépnénk. Tehát valójában mégsem támogatom ezt a módosítót azért, hogy a korábbi parlamenti döntés ne érjen felül. Következő Lambert asszony módosítója. A bizottságot kellene megkérdezni és kérni arra, hogy a kormányzást erősítse meg, ez nem lesz problémás, aztán a 9-es módosítót pedig visszavonták. Ami pedig magát az állásfoglalásra vonatkozó indítványt illeti, Tehát ami a szövegre vonatkozó módosítókat illeti, ezzel kapcsolatban megnyitjuk a vitát, és még egyszer megköszönöm a módosítók benyújtóinak a benyújtott szövegeket. Néhány, tehát vannak olyan módosítók, amelyeket tudok támogatni, de javasolnám, hogy az előadókkal, az egyes előadókkal tárgyaljunk a kompromisszumos módosítók lehetőségéről, és persze természetesen meghallgatom a benyújtók érveléseit a tárgyalás mostani szintjén. Tudván azt, hogy végső soron május 30-áig lesz még időnk, hogy ezt a szöveget elfogadjuk. Röviden tehát Őri úr, aztán Szerkesz úr és Debaker úr. Valóban nem nyújtottunk be. Est-ce que ça marche? Ah, d'accord. tehát nem nyújtottunk be módosító indítványt a szóbeli kérdéshez, csak a határozati javaslathoz. Arról nyilván akkor majd tárgyalunk és beszélünk a kompromisszumokról. Nagyjából, amit hallottunk, azzal egyet ö, ö, ö, tudunk érteni, és támogatjuk a kérdést. Lettek volna kisebb stiláris problémáink, de nem akartuk bonyolítani a, a, a procedúrát, úgyhogy végül is támogatjuk. Merci beaucoup, euh, Alejandro Cercas. Köszönöm, Alejandro Cercas úr. Köszönöm szépen én is. Elnök asszony, a szocialista frakció nevében úgy gondoljuk, hogy fontos lépésről van szó. A célokat és az európai szociálpolitikát járja körül a kérdés. Kezdjük akkor a szóbeli kérdéssel egyetértünk, azzal, amit elnök asszony elmondott, mely szerint új módosítókat eh, terjesztenénk be, ez tetszik nekünk. Ami az állásfoglalás tervezetet illeti, számos módosítóval álltunk elő, mert úgy gondoljuk, hogy a júniusi tanácsülés előtt a parlament és saját szakbizottságunk által megerősített teljes eszköztárra és kormányzásra kiterjedő módosítókkal kívánunk előállni. Ezzel a jelentéssel megkívánjuk erősíteni és ki akarjuk újra mondani hogy valóban szociális beruházásokat akarunk Európában. Hogy mennyire fontos csak az ILO szabványok és egyezmények, szeretnénk, ha utalás történne arra is, hogy szociális lakásokba fektetünk be, hiszen óriási válságban, válságtól szenved ez a szektor is. Fontos, hogy kompromisszumok szintjén támogassa a módosításokat, elnök asszony, amikor kötelezzük a bizottságot arra, ezt el tudjuk fogadni. De az a bibliográfiai utalás, amelyet használunk, az kicsit félreérthető lehet. Fontos, hogy a hagyományos funkciója a szociális védelemnek, valamint a jóléti politika az mindkét oldalról legyenek két funkcióval kiegészítve. Melyre gondolunk? Bizony sötét időket élünk, ami a gazdaság stabilizációját illeti, olyan funkcióról beszélünk, amelyet a szociális védelmi rendszeren keresztül meg kell erősíteni. Ugyanakkor milliónyi polgára gondolunk az idősekre, a betegekre, akik fogyatékkal élnek, valahol tehát elcsúszunk, úgy látjuk, hogy egyfajta csúszást láthatunk, úgyhogy a szociális ö, eszközök szinte gazdasági eszközökké ö, válnak, és ez egyre érezhetőbben ö, sújt millióira le az embereknek. A bizottság nyilatkozatában röviden szól erről a szociális védelem rendszeréről, de igen lakonikusan és a munkaerőpiacra sokan akár biológiai vagy ö, gazdasági okokból nem férnek hozzá. Elnök asszony megköszöni, aztán Debakker úrnak adja meg a szót. Um, Köszönöm, elnök asszony, csak röviden ahogy az első vélem cserében is megbeszéltük meg, már az egész anyag nagyon kiegyensúlyozott az állásolás tervezet és a szóbeli kérdések is. Az én módosításaim csak tisztáznak néhány kérdést, amelyet a bizottságnak akarunk feltenni. Például az egy, első javaslatról, amit ön is megtett, a translate szó eh, helyett, amely szerintem megfelelő eh, kompromisszum lesz. Um ami az állásfoglalás tervezetet illeti, ott sem szeretnénk semmit alapvetően megváltoztatni, hiszen a jelentés jól, ö, jól kényesül. Tehát, mert van néhány eleme, amelyet a mi frakciónknak még meg kell gondolni. Például hangsúlyt kéne helez, helyezni a jóléti államra, és azt kell meggondolni, hogy miként lehet ezeket az eszközöket eh, támogatni ahhoz, hogy az embereket arra bátorítsuk, hogy aktívabb szerepet vállaljanak. Azok a módosítások, amelyeket én nyújtottam be, azok tisztázni szeretnék azt, ehm, hogy ezek a szociális kérdések mennyire fenntarthatóak, és az új pénzügyi eszközöket miként lehet megfelelően felhasználni ezekre a szociális kiadásokra azért, hogy megfelelően ösztönözzük az embereket eh, Eh, és ez, ebben aztán mindenki egyetért. Az én módosításaim tehát ebben a szellemben készültek, és remélem, hogy eh, el is fogják fogadni a vita során. Köszönöm. merci. Köszönöm szépen. Megadhatom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Orosz úrnak? Megjegyzéssel hadd éljek, ahogy Jean-Claude Trisha is mondta, csak így zárójelben hadd éljek néhány megjegyzéssel, de aztán van, aki még szót kér, természetesen. Előbb Benaráltó asszonynak adom meg a szót, de előbb a zárójelet megnyitnám. Nem igazán jól értem a címet, mert a közlemény címe ugye szociális beruházási csomag, egyfajta paktum, egyfajta csomagról van szó, amelynek különböző része van a csomagnak, ugye? De úgy vélem, hogy azt a benyomást kelti ez a cím, hogy igazából most a szociális beruházási csomag, vagy egy végrehajtási dokumentum az, amely az ESZA végrehajtásáról beszél. Persze a közlemény címén gondolom nem fogunk változtatni, de úgy gondolom, hogy már annyira összevisszaság van itt az egész előállításában a szövegnek, a cím sem igazán világos. Benabaratú asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is az első eszmecsere során elmondtam, hogy támogatom a jelentést, igen fontosnak tűnik számomra. Néhány módosítót benyújtottam, szeretném kiemelni azokat. Integráltam a migránsok szociális kérdését, amely fontosnak tűnik számomra. Szeretném kiemelni azt is, hogy a mobilitás az EU-ban oly módon működhessen, hogy azt valóban igényoldalról támogassuk, de ahhoz a szociális védelmi rendszerek feladatát is tisztáznunk kell. Fontos az összefüggés továbbá a szociális jogok megerősítése és a fenntartható gazdaság, társadalmi és ökológiai rendszerek támogatása. Köszönöm. Oltviszt úr. Thank you. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony és tisztelt képviselők. Először is az ön megjegyzését illetően, hogy a csomag nagyon széles és számos dokumentumot tartalmaz, ideértve egy bizottsági tanulmányt is. A bizottságot a munkahogyi csomag ösztönözte, ihlette meg, amely egy átfogó csomagot akar létrehozni, más szóval egy a szociálpolitikai dimenziót nem csak egy dokumentumban kell megfogalmazni, amelyet, amely a jóléti állammal, szociális beruházásokkal foglalkozik, hanem a szociális beruházásokat szélesebb értelemben akartuk kezelni, és útmutatást akartunk adni az Európai Szociális Alapnak is. A bizottságot különösen érdekeltített a parlamenti szociális beruházás paktumról készült jelentés, valamint a korai beruházások, a fiatalok munkanélkülisével foglalkozó intézkedések, mindezek nagyon fontos kérdések, amelyeket önök szóba hoztak, és ezt tükrözik is az egyes dokumentumok és közlemények. Itt az a kihívás, hogy a szociális és éghajlati hívás alapján a bizottság integrált megközelítést szeretne alkalmazni, és ez magyarázza meg az egész csomagot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bien, euh, merci. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm, hogy hozzájárultak a módosítók ez. Köszönöm Őri úrnak és a támogatást Szerkasz úrnak. Természetesen, ugye, Önök is gondolhatják, hogy a módosítókat külön figyelemmel kezelem ma, de Bakker úr felé már szokásunk, hogy együtt dolgozunk, azt gondolom, hogy a kompromisszum készség remélem meg lesz, és kibővíthetjük a kompromisszumokat, ami pedig benne Benarahatú asszony megjegyzéseit illeti. Első olvasatra, első halatra úgy gondolom, hogy frappánsak, relevánsak, és köszönöm, hogy utalt a szociális védelmi rendszerek koordinációjára, valamint a migránsok státuszára. Erre külön nem, nem utaltam az eredeti szövegben, és valóban érdemes ezeket is nevesíteni. Természetesen majd szavazás, szavazó lista javaslattal előállok, és remélem minél szélesebb körben tudjuk majd támogatni minnyáján a javaslatomat. Ezt azért is kérném, hogy lehetővé tegyük ezzel, hogy a módosítók, a kompromisszumos módosítók vizsgálatát május 29-én lefolytathassuk, aztán május 30-án szavazhassunk a ö, szövegről, majd pedig a június 10-13-ai plenárison szavazhassunk magáról a szövegekről. A négyes napi rendi pontot, mint említettem, már töröltük, ezért azonnal áttérünk a szavazásra. Ami a szavazást illeti, azonnal kezdjük magának a szóbeli kérdésnek a szövegéről a szavazást. Towards social investment uh, szociális beruházás towards social investment for growth and cohesion, including implementing the European Social Fund. Európai Szociális Alap 2014-2020 végrehajtása szociális beruházás növekedésért és kohézióért. Szóbeli kérdés. Kettes módosító, de Bakker úr elfogadta a szóbeli módosítót, amelyen keresztül a take into account helyett a consolid a translate szerepelét. A, az egyes módosító és kettes módosító. Egyes módosító Kábnak úr mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A kettes módosító, amelyet szóbelivel módosítottunk, az én beszéltem róla mellette, Szerkász, te mellette szavazol, mondja az elnök asszony. Nem, nem, te mellette szavazol, itt a szóbeli módosítóval együtt szavazunk a kettesről. Mellette tehát. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Első kérdés. Hármas módosító, Jean Lambert mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Kettes kérdés, négyes módosító, Debakker úrtól. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ötös módosító Jean Lambert mellette. Ellene, tartózkodik, elfogadva. Hatos módosító. Milan Kebner tollából mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas módosító, Jean Lambert-től, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító, Philip de Bakker-től, e, ellene van a jelentéstevő, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Kilences módosítót visszavontuk, a teljes szövegről szavazunk most, elektronikus módon. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, egy ellene, nulla tartózkodás mellett elfogadtuk. Akkor most áttérünk azon véleménytervezetre, amely Dajs Tamás úrtólából származik. Itt egy véleményről van szó, az ENDI szakbizottság jelentéséről véleményez Dajs Tamás úr. Címe az Innováció a fenntartható növekedésért, az európai biogazdaság. Három módosítót, kompromisszumos módosítót kaptunk. Valaki szeretne szólni? Őri úr, tessék. Elnök asszony, feltehetőleg van ő, némi hiba a néppárti szavazólistában, csak szeretném jelezni, hogy a 12-es pontnál mínusz helyett plusz a, a helyes szavazat. Ez egy szolgálati közlemény a néppártiaknak. Bien, nous sommes euh, ravis de servir euh, de backroom. Nagyon örülünk annak, hogy a néppárt euh, kulisszáiként szolgálhatunk. Nos, első módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyes bekezdés, hettes módosító Antigoni Papadopoulou mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes bekezdés, nyolcas módosító Antigoni Papadopoulou és Alejandro Szerkász két részről kellene szavazni, de a második részt visszavonták, tehát csak az elsőről szavazzunk, mellett, a, tehát a Point Out That Anticipation-től az Opportunities in Europe mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés tízes módosító szerélszája mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés, 11-es módosító Papadopuló szóbeli módosítóval. Nem ellenzi senki? Akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es bekezdés, 12-es módosító, Papadopulo, a népát mellette van tehát, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés, 13-as módosító, Phil mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító, Szeri Eszája szóbeli módosítót is benyújtottak. Ellenvetés, Nincsen, akkor szavazunk. A 14-es módosítóról módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés. Az A kompromisszumos módosítót a néppárt és a szocialisták nyújtották be, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító, Papadopuló, az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés 16-os módosító Papadopulo mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés 17-es módosító Szeriesszájá szóbeli módosítóval ellenvetés nincs. Szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés 18-as módosító mellette ellene. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt ellenőrizzük. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Uh, nur zur uh, Klarstellung, stimmen wir jetzt über den ersten oder den zweiten Teil? Most az első részről, vagy a másodikról szavazunk? Noch einmal? Tudod még Über den ersten Teil oder den zweiten? Tehát az első vagy a második részről szavazunk. A szóbeli módosításban ezt akartam tudni. Donc, euh, le vote est clos. Lezártam a szavazást. pour. 21-en mellette, 20 ellene. Elfogadtuk. Paragraf 6, compromis B. 16-os bekezdés B, kompromisszum 3 frakcióban, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos bekezdés 21-es módosító, Papadopuló mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes bekezdés 24-es módosító, Szerélszája mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 24-est ellenőrizzük. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 27-en mellette, 12-en ellene. Elfogadtuk, de van, aki nem tartotta fel eléggé magasra a kezét. Hetes módosító C kompromisszum. Két frakció, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as bekezdés 25-ös módosító szerelszelje mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es bekezdés 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító Papadopulo mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BA preambulum pont 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugyanez hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk akkor az egész így módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 mellette, egyen ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, akit nem látunk itt a teremben. Akkor a szavazást le is zártuk. Ez ma nagyon rövidre sikerült. Jön a tízes napi rendi pontunk, ahol meg is adom a szót előadó asszonyunknak, Morán Sárki asszonynak, hogy összefoglalja a tanácssal az Európai Szociális Alapról szóló tárgyalásokat. A 15-ös, 16-os trialógus ülést kellene ezzel kapcsolatban ismertetnie. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Azt gondolom, hogy rendkívül nagy figyelemmel kell, hogy kövessék majd ezt a pontot, hiszen tegnap este tartottuk a 16. trialógus ülést az Európai Szociális Alapról, és rendkívül pontos, precíz kérdésről kellett beszélnünk. nous abordions hier soir un point extrêmement précis qui est egy nagyon konkrét kérdésről kellett beszélnünk. Elnök, tisztelt kollégák, elviselhetetlen, hogy így kelljen vitát folytatnunk. A triológus ülén zárt ülésen folynak a tárgyalások, itt pedig erről most nyilvánosan tudunk beszélni. Az Európai Szociális Alap jövőjéről beszélünk. Kérem, Akit ez nem érdekel, az menjen ki a teremből, és hagyjuk az előadót, hogy ismertesse velünk jó körülmények között az elhangzottakat. Köszönöm, elnök asszony! Újból kezdem. Tehát tegnap este tartottuk a 16. trialógus ülést az Európai Szociális Alapról. A tegnap esti ülés konkrétan a fiatalok munkahelyéről, foglalkoztatásáról szóló kezdeményezésről szólt, és az ifjúsági garancia alappal foglalkozott. Azt gondolom, hogy az első kérdés, amelyre leginkább koncentrálnunk kell az, hogy a fiatalok foglalkoztatásával foglalkozó kezdeményezés a bizottság szempontjából egy alrészét képezi az ifjúsági garanciának, Viszont a tárgyalások után, hosszas tárgyalások után kiderült, hogy a tanácsnál, elnökasszony, nem ugyanúgy látják ezt a kérdést, hogy hogyan, e, mi a felépítés az ifjúsági alap, az ifjúsági garancia és a e, fiatalok e, foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés között. Tehát ez az első probléma. Az első probléma az, hogy hogyan is képzeljük el az ifjúsági garancia kérdését és helyét, az kezdeményezéshez képest, a foglalkoztatással foglalkozó kezdeményezéshez képest. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy ez meg is, megerősíti azt, amit én korábban is gondoltam, miszerint a fiatalok foglalkoztatásával foglalkozó kezdeményezés politikai döntés és politikai üzenet. Ez csak egy része annak, ami a tartalmi munkát képviseli, ami az alapvető politikai célkitűzése az Európai Szociális Alapnak, hiszen az Európai Szociális Alapnak az első számú célkitűzése, hogy a szakképzés nélküli fiatalok munkaerőpiacra való bevonásával foglalkozzon, és a diplomások munkahely teremtésével foglalkozzon. Éppen ezért tehát a mai napig nem tiszta, hogy mi ezzel kapcsolatban a helyzet. Tegnap tehát kértük, hogy a tanács pontosítsa, hogy az ő véleménye szerint mi a politikai különbség, mi a nyilvános vagy fellépések szintjén történő különbség a fiatalok garanciája és a kezdeményezés között. A kérdésünk úgy gondoltuk, hogy a józanész alapján fogalmazódott meg, Nos, hát erre nem kaptunk választ, hiszen a tanács azt mondta, hogy nem azért jött erre az ülésre, hogy erre a kérdésre válaszoljon. Ezért tehát továbbra is tisztázatlan a helyzet. Annak ellenére, hogy rendkívül fontosnak tartanám, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Ez egyelőre tehát nyitva maradt. A második kérdés amelyről tegnap este tárgyaltunk, annak a kérdése, hogy milyen életkorra vonatkozzon ez a fellépés. Tudják, hogy a parlamentben egyértelműen szavaztunk, a szavazás eredmény egyértelmű volt. Azt szeretnénk, hogyha a kezdeményezésre vonatkozó politikai döntés nem csak a szakképzés nélküli fiatalokra vonatkozna, ami a hagyományos 15-től 24 éves korig fedné le a fiatalokat, hanem a diplomás fiatalokra is vonatkozna, akik még folytatják a tanulmányaikat, és éppen ezért munkanélküliek. Tehát Spanyolországban, Alejandro, láthatjuk, hogy a munkanélküli diplomás fiataloknak is rendkívül nagy szükségük van arra, hogy egy ilyen garanciából részesülhessenek, vagy egy ilyen kezdeményezésből, a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezésből részesülhessenek. Nos, a 15-24 éves korból, hogyha áttérnénk a 15-30 éves korra, tehát hogyha a diplomás munkanélkülieket is bevonnánk, így megduplázódik a haszonélvezők száma. Ez pontosan annak a bizonyítéka, hogy valóban szükség van egy olyan politikára, a fiatalok foglalkoztatására vonatkozóan, amely bevonja ezt a korosztályt is, tehát 30 éves korig bevonna a diplomásokat is. Ez pontosan annak a bizonyítéka, hogy van politikai értelme ennek. Egyébként pedig az az érzésem, hogy a 6 milliárd, ami valójában nem 6, hanem csak 3 milliárd a szociális alapból, plusz 3 milliárd máshonnan, csak egy rendkívül csekély részét tudja lefedni a szükségleteknek. Tehát megint csak komoly harcot kell majd vívnunk ezen a területen. Harmadik kérdés, talán elnök asszony, annak a kérdése, hogy a tematikus koncentrációt hogyan kezeljük. A tematikus koncentráció magába foglalja-e a fiatalok foglalkoztatására való kezdeményezést, avagy sem. Mikrofonon kívül az elnök asszony hozzászólt. Az előadó folytatja, tehát megint csak véleménykülönbségek vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Még emlékezhetnek rá, hogy a tematikus koncentráció kapcsán a bizottság javaslata az volt, hogy négy tengely szerint koncentráljuk a tagállamok fellépéseit. Mi a négy helyet hat ilyen tengelyt javasoltunk, és így bővítenénk a tematikus koncentrációt. Talán középtávon javasolhatnánk, hogy a kezdeményezéshez kapcsolódó politikai döntés így akkor hozzáadódhatna az eddig megfogalmazott négy prioritást élvező tematikához, vagy pedig a hat általunk javasolt témának a részét képezni. Erről lehetne tárgyalnunk. Elnök asszony, röviden így tudom összefoglalni a felmerült problémákat, a tegnap felmerült problémákat. És hogyha megengedik, lenne egy nagyon személyes megjegyzésem a tegnapi üléssel kapcsolatban. Azt láthatjuk, hogy a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés ö, olyan ö, döntés volt, amelyről nagyon gyorsan már ö, nyilvánosan is nyilatkoztak, közben meg tartalmilag még nincsenek válaszok a kérdéseinkre. Köszönöm, elnök asszony. Mikrofont kérnénk az elnök asszonynak. Yo no sé, señora presidenta, si no sería también bastante. Nem tudom, elnök asszony. Meg kéne hallgatni, hogy mi a, véle- a bizottság véleményének, különösen az egyes pontról, hiszen ott némi magyarázatra lenne szükség. Ez egy bizottsági kezdeményezés, ezért lenne jó gondolat. Most beszéljek, vagy hallgassuk meg először a bizottságot? interpreto que la Comisión no nos va a aclarar nada. A csendből azt vezetem le, hogy a bizottság nem akar hozzászólni. Hát legyen úgy. A zavart elosztatandó azt szeretném eljutatni a bizottsághoz és a tanácshoz, hogy a parlament az fiatal foglalkoztatásának kezdeményezését beindította, és garanciát akar nyújtani a fiataloknak ebben a kérdésben, de végül is ez a garanciát nem hozták létre. Egy igazi szakpolitikát akartunk létrehozni, nem csak a levegőbe beszélni. Nem üres ügéleteket akartunk tenni az európai polgároknak. Nem akarunk erre végtelenségig várni. Um, hanem az európai államfők arra várnak, hogy mi ezt a súlyos problémát kezeljük, és ők sem teszik meg. Nagy zavart keltettünk a korábban miniszterelnökök azt mondták, talán júniusban volt, az olasz és a spanyol miniszterelnök is mondta, hogy megnézik, megnézik azt a kérdést, és felkészítik a következő tanácsülésre. De most már nem kell beszámolniuk a parlamentnek, és én ezt nem értem. Hogyan foghatjuk el ezt a pofont? Hogyan fogadhatjuk el azt, hogy meghazudtolják saját magukat? Elizabeth mondani váláját támogatni szeretném, igazságos harcot vív azt szeretnénk elérni, hogy létrejön egy ifjúsági program azoknak, akik munkanélkül vannak. Ha megnézzük a számadatokat, és megnézzük azt, hogy ki, kik, kiket bocsátanak ki az egyetemek, látjuk, hogy az egész európai ifjúságnak nagy problémát jelent a munkanélküliség. Ahogy ezt már korábban is mondtam, jelentős elkötelezettséget vállalhatnánk itt fel, nem csak a szánkat kéne jártatni. Azt kell elérnünk, hogy az európaiak felismerjék, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a problémát. Próbáljuk a fiatalokat visszavezetni a munkaerőpiacra, ahelyett, hogy csak úgy tennénk, hogy ezzel foglalkozunk. Most pedig a te, júniusi te, tematikus koncentráció persze a tanácsnak meg kell vizsgálnia a fiatalok problémáit, és hogyha kiterjesztik ennek a hatáskörét, a fiatalok értelmezését. Ez azt jelenti, hogy következetesek lesznek, különben nagyon nagy ré, ré, részt teremtenek csak. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und äh, vor allem vielen Dank äh, an... Köszönöm, elnök asszony, és szeretném megköszönni minden, mindenek előtt mun, Elizabeth munkáját, hiszen nagy örömmel um, dolgoztam együtt önnel, nagyon szeretném megköszönni a munkát, hiszen nagyon jó munkát végzett, nagyon elkötelezett képviselő volt, nem, mond, nem jelentette ki, hogy kijelentett, hogy minket nem lehet elbártortalanítani. És egyetetek azzal, amit Szerkász úr is mondott, tényekre van szükségünk, meg kell mutatnunk, hogy ebből valami ki, kikerül. Nem fogadhatjuk el azt, hogy a fiatalok munkanélkülisége olyan magas, hogy az lesz az emberek benyomása, hogy rossz korszakban születtek. Ezt nem szabad megengedni, egyes országokban lehet, hogy elfogadják, én is egy olyan országból jöttem, de mi mindannyian együtt dolgozunk, munkadók, dolgozók, szociális partnerek. Korábban is jól együttműködtünk, és jó keretfeltételeket teremtettünk. Ez a kérdés a fiatalok garanciájáról azt kell elérnünk, hogy nem teremtünk érdekellentétet. Kijelenthetjük, hogy ezek olyan kérdések, amelyek iránt dolgo, küzdhetünk, nagyon fontos ez, és nem darabolhatjuk fel a dolgokat, közös platformot kell teremtenünk, hiszen ez érinti az emberek életét, mindannyiunkét, azt kell elérnünk, hogy következetes álláspontot fogadunk el vannak olyan kérdések, amelyek nem, nem érintik a diplomásokat, de érintik a képzetleneket, tehát ki kell jelentenünk, hogy, e, hogy Európa az érték itt, és ez, ennek meg kell teremteni az alapjait. Tudom, hogy sokan kritikusan állnak hozzá a munkánkhoz és a globalizációs alaphoz is, én is köztük voltam, de aztán rájöttem, hogy jelentős előnyöket tartalmaz, és ahogy az elnök asszony, úgyis meg, mi is meg tudtuk vizsgálni az európai globalizációs alap hatását egyes tagállamokban, és saját szemünkkel láttuk, hogy miként működik. Ezért kell a sarkunkra állnunk. Ezek jogos kérdések. A bizottságtól azt kérdeznem, hogy nagyon gyakran eltérik a véleményünk, de azt, azt akarjuk, hogy a bizottság a mi oldalunkon álljon, és egyértelmű álláspontot foglaljon el. Elizabeth, amikor a tanácsal vitatkozunk, van egy olyan álláspontunk, amely alapján ki, kijelenthetjük, hogy vajon az északi vagy az déli fogadták ezt, vagy a tanácsnak van egységes, és nem tudjuk, hogy mely államokat kedvez és melyeknek nem. Azt szeretném tudni, hogy ez történt-e. Vannak olyan emberek, akik megállapodásokat akarnak látni, amelyet zárt ajtók mögött hoznak létre, mások, mások meg átláthatóságot követelnek, de végül is mindenkinek vissza kell menni majd a tagállamába, és meg kell mutatniuk, hogy mit értek el, vagy mit nem értek el. És ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha pontosan tudjuk, hogy mi történt az adott országban, és melyik ország mit képviselt. Erről, erről kérek magyarázatot. Köszönöm. Karima Deli. Alexandro Szerkász azt kérte, hogy a bizottság képviselőinek adjuk meg a szót, de nem ez a célja a mai eszmecserénknek. Mi ugye nem a trilógus háromoldalú egyeztetést folytatjuk le itt most a teremben, hanem persze egymás kérdéseire próbálunk referálni. Nem arról van szó, hogy a bizottság képviselőjét ne szeretnénk interpellálni, de itt most a háromoldalú egyeztetés során elhangzott dolgokról beszélünk. Karim Adeli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Évek óta azt mondjuk, hogy Európának az ifjúsággal kell foglalkoznia prioritásként. A fiatalok első áldozatai a válságnak, és minél inkább begyűrűzik a válság, annál nehezebb a helyzet, és egyre több az ifjúsági nehézség, és egyre inkább korban kitolódik a nehézségek ö, időszaka. A fiataloknak mindig azt mondjuk, hogy nem felejtjük el őket. De hát végül is ezért ennyire fontos az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés. Valóban szerintem is igazunk van, hogy a 15-30 éves korcsoportot célozzuk meg, és ezzel kiterjesztjük a korcsoport határt, Egyre később zárulnak le a fiatalok életében a tanulással töltött évek, de 6 milliárd euróval valahol mennyi kihívásnak tudunk megfelelni. Persze, prioritást képez e téma, de a jövőbe, Európa jövőjébe, az ifjúságba kell befektetnünk. Hogyha az ILO számadatait nézem, akkor azt mondja az ILO, hogy 21 milliárd euróra becsli azon összeget, amely 7, 7, milliárd, 7 millió nét fiatal számára megoldást jelentene, 153 milliárd euróra is szükség lenne. Mit csinálunk itt most 6 milliárd euróval? Ezen vitázunk, kis, pici morzsákról beszélünk holott a kihívás akkora, hogyha nem most változtatunk az irányon, akkor katasztrófába ö, futunk bele. 6 milliárd euró nem elég, ezt kell közvetítenünk a bizottság felé, 3 milliárd az ESZA-ból, 3 másik milliárd pedig egy másik forrásból. Itt beszélünk most a költségvetési célokról, és aztán majd meglátjuk, hogy az, a tagállamok hogyan hajtják végre mindezt, hiszen egyenlőre ködös, hogy a tagállamok milyen szinten kötelezően vagy sem alkalmazzák ezt az eszközt. Köszönöm a jelentéstevőnek a mobilizációját. Ő maga zászlóvivője a ö, mandátumunknak. Három témáról külön beszélt. Üdvözlöm azt is, hogy az Amploa szakbizottsága végre 30 éve ö, húzódó vitát nyit még. Igenis, ö, lehet, hogy sokáig húzódott ez a téma, de most végre mások helyett is megtettük ezt a lépést. Szinte sztereotípiákban gondolunk, gondolkodunk, mármint, hogy a 30 éves korig, 24-től 30 éves korig ezt a korhatárt is megnyitottuk, ezt nagyon üdvözlöm, mert valahol segítenünk kell az ifjúságon, szinte katasztrofális a helyzet, és a 24-30 éves korcsoportot is igenis meg kell céloznunk. A helyzet, amelyről a témafelelősünk beszámolt, a háromoldalú tárgyalásokban meglepő volt tegnap este, mi történt, hiszen a tanács elutasítja azt, hogy egy jogalkotási szöveg korpuszban az ifjúsági garanciára utaljon, és ezt jogi érveléssel tesz, mely szerint egyfajta politikai üzenetről van szó, rendben, de a következtetéseket nem vonja le a tanács. Az érv pedig, amelyet használ, az a következő érv. Csak azt hajtjuk végre, amit már megfogalmaztunk az Európai Tanács február 7-e és 8-ai ajánlásaiban. Teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy amikor a februári következtetéseket olvassuk, akkor azoknak egy részéről a tanács valóban dönthetett a számszerű részről. Nekünk a parlamentben csak igen vagy nem a jogosultságunk arra, hogy rábólintunk-e vagy sem. De az Európai Tanács előre nem dölthet a jogalapról, hiszen mi társjogalkotók vagyunk, és a trilógus tárgyalások során most első alkalommal kell, hogy szembesüljünk ezzel a tényel. Ezért ö, ö, valahol blokkolódott a tárgyalás, hiszen mi társjogalkotók vagyunk ebben a ö, kérdésben, és igenis kimondhatjuk a szavunkat, a tanács pedig egyszerűen azt mondja, hogy mégsem. A tanácsnak igenis figyelembe kell vennie az ír elnökségnek is, hogy hogyan folynak a tárgyalások, és remélem, hogy az érvet majd meghallja a tanács. Hiszen alapvető fontosságú van szó itt a szakbizottságban hosszú ideje érvelünk az ifjúsági garancia mellett, és nem tarthatjuk föl ezt a garanciát csak azon tagállamok számára, amelyek a kezdeményezés jogosultjai lesznek. A regi szakbizottsággal is tárgyalunk, ugye, ezt mindenki tudja, és komoly hidat vertünk, ugye nem csak az ifjúsági garancia kérdésében a Regi Bizottsággal, hanem az ESSA kohéziós politikából való részesedésének kérdésében is. Részletekben nem szeretnék most itt külön bocsátkozni, de infine azt mondhatom, hogy azt kértük még március 25-e óta, hogy egy magas szintű háromoldalú tárgyalásra kerüljön sor, ez azóta sem történt meg, ennek az időpontja még mindig átláthatatlan. Nem tudjuk, mikor kerül erre sor. Úgy tudom, hogy Hübner asszony most elfogadta azt, hogy a Regiszakbizottság trilógusában napirendre tűzzék -e kérdést. És ott majd témafelelősünk és Kósa úr is képviselni fogják a szakbizottságunkat. Az Európai Parlament kérdése, az Európai Parlament utalt már több alkalommal arra, tehát, hogy az ESZ-t 25%-ban a kohéziós alapból mindenképpen tartsuk meg. Ennyit egy tízes napi rendi pontról. A következő trilógus ülésre Május 14-én kerül sor az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről, és várjuk majd, hogy a május 20-ai szakbizottságunkban és szakbizottsági ülésünkben is Morán Sártyi asszony beszámoljon erről a fontos kérdésről. 7-es A pont, amely a leginkább rászoruló személyek segély alapjáról szól. Tudjuk, hogy szavazni ma nem szavaztunk, elhalasztottuk a szavazást, de ami a kompromisszumos módosítókat illeti, arról eszmét cserélhetünk ma, ezért meg is adom Emer Costello jelentéstevő asszonynak a szót. Thank you very much, Nagyon köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy ön is mondta, a szavazást május 20-ig elhalasztottuk, így lesz időnk megmuta- megvitatni a kompromisszumos módosítókat. Három dologra szeretnék ma koncentrálni. Az egyik részvétel a programban, a második a költségvetés, a harmadik is a diszeminációs platform, ami a részvételt illeti, van a feed programot. Nyilván önök is tudják, különösen az árnyék előadók, hogy ez a kérdés az önkéntes, kötelező részvételre kapcsolatban ez uralta a vitánkat. Az árnyékelőadók vitáját már több hete, amióta jelentésről vitatkozunk. Az eredeti jelentésben, amelyet én nyújtottam be, nem nyújtottam be hozzájuk módosítót az önkéntes részvételről, mert az volt az érzésem, hogy a legnagyobb szükségben élők részére készített alapnak minden tagállama jelen kell lenni, nem csak egyes tagállamokban. Számos vita zajlott a többi frakcióval, és sokan azt kérezték, hogy jobb lenne, hogyha létrejön egy rendszer az önkéntes részvétellel kapcsolatban is ezért az a helyzet alakult ki, amelyben két különböző módosító készült pont erről a kérdésről, és a frakciók azt a módosítat támogatnák, amely a önkéntes részvétel támogatja, valamint az alap újraelosztását olyan országokra való újraosztatására, amelyek nem vettek részt a programban, és a szocialisták úgy döntöttek, hogy az eredeti álláspontot kéne megtartani, azaz, hogy az alapot a legnagyobb szükségben lévő tagállamoknak kéne rendelkezésre bocsájtani, és legyen egy tétel, amely az egyes országoknak rendelkezésre áll. És az egyik kérdés, amelyet felvetettünk, az az volt, hogy lehet, hogy kormányváltás történik a következő 7 éves periódusban egyes országokban, amely megváltoztathatja a politikát is egyes országokban. Ezért lenne fontos, hogy ezek az országoknak lehetőségük nyíljon akkor a részvételre. Értjük mi, hogy a két kompromisszumos módosítás, amely ezzel foglalkozik, a C, A és az H módosítás lesz, és azt mondjuk el, hogy a kérdés még nyitva van minden tagállam előtt, hogy vajon részt akarnak -e venni a programban, vagy sem, de a finanszírozás a legnagyobb szükségben élők számára a rendelkezésre. Ami a program finanszírozását illeti, a képviselők emlékeznek, hogy ez a szakbizottság elmondta, hogy a két és fél milliárd nem elegendő az alap számára, hiszen ez kevesebb, mint a jelenlegi MDP, bár annak ellenére is sokkal nagyobb a hatáskörre és sokkal több országot érint. A vezető szakbizottság és a többi szakbizottság is úgy gondolta, az, tehát a költségvetési ellenőrzési azt, azt gondolta, hogy a finanszírozást az MDP szintjén kell megtartani 3,5 milliárd euróban. Mi azt javasoljuk, hogy ezt a jelentést fogadja el a szakbizottság, és a 3,5 milliárdotról jelentsük ki. Vannak persze más vélemények, amelyek azt mondják, hogy jobb lenne négy X-et tegyünk bele, és, és az összeg helyére, és ezt később tárgyaljuk le. Tehát két különböző módosító lesz majd erről. Az én álláspontom az, hogy nekünk a jelentésben meg kell neveznünk az összeget, és ragaszkodnunk ehhez a finanszírozási alaphoz, az 3,5 milliárdhoz. Végül pedig a diszeminációs platformmal kapcsolatban némi különbségek vannak a, az online terjesztés gyakorlata illetően azt javasoltuk, hogy jöjjön létre egy honlap, amely a szociális innovációkat támogatja, és vannak kisebb módosítások az egyes frakciók között. Végül azt szeretném elmondani, hogy ha megszavazzák ezeket a módosítókat, azaz, hogyha a szociálisták álláspontját elfogadják, akkor a rész, résztvevő tagállamra vonatkozó hivatkozást kiveszük a dokumentumból, és ugyanígy fordítva a többi frakciók módosításában is, hogyha azokat meg, megszavazzák, akkor a résztvevő tagállamot a kompromisszumos szövegben feltüntetjük. Jelenleg így áll a helyzet. Azt szeretném még elmondani, hogy Rengeteget dolgoztunk ezen a jelentésen, és nagyon sokat javítottunk a bizottsági dokumentumon és annak javaslatain. Nagyon jó együttműködés zajlott az árnyék előadók között. Számos kérdésben, mind a 34 kompromisszumos módosításban is van köztük néhány nagyon jó, és végül két kérdésbe kell az egészet befejezni. Most abba is hagynám elnök asszony, és meg még kérek szót. Köszönöm szépen, kedves kollégám. Még mielőtt megadnám a szót az egyes képviselőknek, figyelembe véve milyen jogalappal kapcsolatos kihívásról van szó, ezért előbb a bizottság képviselőjének Guenöf asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnénk a bizottság alapvető javaslatát megismételni, mely szerint a rendkívül szegénységben, mély szegénységben élőket célozzuk, meg a statisztikai adatok világosak. Polgárok gyermekek szenvednek anyagi nélkülözésben minden egyes tagállamban. Egy technikai megjegyzésem is lenne az alapvetésen túl. Szeretnénk kiemelni, hogy minden önkéntes rendszer, amely értesítéssel egybekötve működne, a járna, hogy a határidőkben csúsznánk, késnénk, és akkor az élelmiszer 2013-14-es téli időszakban az élelmiszer osztás késlekedhetne, sőt lennének olyan NGO-k, amelyek nem is kapnák meg a megfelelő élelmiszerkészleteket. Köszönöm szépen, Őri Csaba és Cornelissen asszony. Elnök asszony, előre bocsátom azt, hogy nem, nem örültem annak, hogy ma lekerült a szavazása a napirendről, de ha így történt, természetesen tudomásul veszük. Mi egy másik kompromisszumot javasoltunk a, az összeggel kapcsolatban, éppen ezt a bizonyos három vagy négy X-es pontot, hisz a költségvetésről változatlanul még lehet folytatni a vitákat. Nem beszél arról, hogy az éves költségvetések is adnak majd némi mozgásteret remélhetőleg. De mindegy, az elnök úr döntését természetesen respektáljuk. A kötelező és önkéntesség kérdése, ez egy sokkal bonyolultabb probléma. Ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy egyes országok akarnak részt venni az alapban, vagy más országok nem akarnak részt venni az alapban hanem arról van szó, hogy egy viszonylag jól működő programot, mint az élelmiszersegélyprogram, helyett csinálunk egy olyan, program, eh, egy olyan alapot, amire egyébként lehet, hogy szükség van a 2020-as stratégia szellemében, de megszüntetünk egy alapot, ráadásul kevesebb pénzt állítunk be, nehezebb időszakban, sokkal több érintett kliens számára, és ennek az alapvetően rossz és helytelen megközelítésnek és döntésnek a következményeit isszuk most a magunk között lévő lehetetlen vitákban. Tehát nem árt, hogyha azért tisztában vagyunk, hogy itt tulajdonképpen úgy akarunk egy problémát megoldani, hogy lényegében kevesebb pénzből szeretnénk sokkal többet vállalni és magunkra vállalni. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az alap, a, a, a szociális alap keretén belül szervezzük meg, aminek megvannak a maga szabályai, és ráadásul a kohéziós alapokra vonatkozó nemzeti politikákat és a nemzeti kormányok közötti megegyezéseket is befolyásolja, és innentől kezdve még összetettebb lesz a, a, a kérdés. Nem véletlen, hogy jelen pillanatban még változatlanul egy blokkoló kisebbség van a, a tanácson ö, ö, belül. Én amit az előbb a, a bizottság képviselőjétől hallottam, ezt nem nagyon tudom értelmezni. Én azt gondolom, hogy ha szükséges, és akkor megoldhatók az ilyen problémák. Részben a jogalap is, részben pedig az értesítési és egyéb problémák is. Én előre bocsátom azt, hogy a jövő heti szavazás előtt, vagy a 20 szavazás előtt, ha már így alakult, mi le fogunk ülni még egyszer a néppárton belül, és alaposan végig fogjuk még egyszer beszélni az összes, az összes lehetőséget, de csak jelezni akarom, hogy ez nem a, a, a jó szándékú szociális elkötelezettség és az érzéketlenség vitája a kötelező vagy a, vagy a nem kötelező részvétel, hanem egy alapvetően szerencsétlen konstrukciónak a, a, a, a következménye és ebből alakult ki. Ez a, az egyik. Ami a platformot illeti, amitől mi megijedtünk ott rögtön, hogy most létrehozunk egy alapot, bővítjük a feladatokat, a pénz ugyan, ugyan kevesebb, de még mindenféle intézményeket is kreálunk hozzá. Magyarul többet fogunk költeni saját magunkra, az Európai Unióra, az apparátusra, és kevesebb jut, még kevesebb jut azoknak a számára, aki ott van. Ezért támogattuk azt, azt hiszem nem a mi javaslatunk volt eredetileg, de támogattuk azt a javaslatot, hogy legyen ilyen platform, a mai informatikai technikával ez megoldható sokkal olcsóbban, és nem kell, hogy mondjam, drága, sok utazással, szállásköltségekkel együtt járó konferenciákat rendezni reguláris rendszerekkel, ehhez külön apparátus, titkárságot és a többit és a többit föntartani. Tehát a, a cél az, és tulajdonképpen mindenféle fajta kompromisszumra hajlandók vagyunk, ami azt eredményezi, hogy kevesebbet költ az unió, az apparátus, a bizottság, a nem tudom én kicsoda, akinek feladata van a, az ügyben saját magára, és több megy a forrásokból azok, akiknek szükségük van rá. Ez a fő irányvonal ezeknél az ilyen típusú módosításoknak a, a, a néppárt részéről. Egyébként most független attól, hogy a, mi ezt a kompromisszumot az adott pillanatban helyesnek tartjuk, hisz az egész vita bizonyos értelemben a parlamentre vár, hogy tovább gördülhessen a, a tanácsban is, tehát azért az időnk nem, nem korlátlan. Azt gondolom, hogy végső soron nem véletlenül hangsúlyoztam többször, hogy több feladat, több érintett, nehezebb szociális helyzet a válság következményében is, mindez kevesebb pénzből ez önmagában is egy, hogy mondjam, a, a, az elhatározás és a vállalkozás súlya, komolyságát kérdőjelezi meg, és nem árt, hogyha ennek mindannyian tudatában vagyunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mondom még egyszer, még részletesenben, még egyszer végig fogjuk vitatni a néppárti kollégákkal együtt a, a 20. szavazás előtt, és természetesen Emme Costellónak is rendelkezésére állunk a további, hogy mondjam, megoldások keresése. Ügyében egyébként aláírom, valóban jó hangulatú és, és konstruktív megbeszéléseket folytattunk eddig is. Köszönöm szépen. Én is hozzá akartam szólni felkerültem a hozzászólók listájára. Annyit szeretnék elmondani, hogy szeretném pontosítani a következőt. Az a benyomásom, hogy néha itt a szakbizottságon belül, pedig hát mi illetékesek vagyunk ebben a terület, ebben a kérdésben, egyfajta ö, ellentmondás van azzal kapcsolatban, hogy a legrászorulóbbak részére honnan teremtsük meg ezt az összeget. Nos, hogyha a rászorulók alapjából nem használnánk fel a pénzt, akkor néha az a benyomásom, hogy akkor ezt a szociális alapban lehetne felhasználni, mint hogyha lenne valamilyen átjárás a kettő között. Nos, értem, hogy néhány kolléga azt mondja, hogy hát mi valójában, ami a rászorulók alapját illeti, az nem a prioritásunk. Nekünk a leg, legnagyobb prioritásunk a szociális alap, tehát hogyha ilyen önkéntes alapon ö, indulunk el, akkor a rászorulók alapjából esetleg nem használnánk fel mindent, és így több pénz maradna a szociális alapra. Nos, a tanács következtetéséből egyértelműen kiderül, hogy a tanács álláspontja az Európai Bíróság ítéletét követi. Miszerint az Európai Szociális Alap jogalapja az, hogy a foglalkoztatást támogassa. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a rászorulók alapjából a pénzt felhasználhatja a szociális alap is, akkor egyből ezzel a döntéssel megnyitjuk annak a lehetőségét, hogy a bíróság elé kerüljön ez a kérdés, és a tagállamok azt fogják mondani, hogy na de a szociális alapot csak foglalkoztatásra lehet felhasználni, nem pedig fejlesztési támogatásra. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a tagállamok döntsenek arról, hogy vagy a rászorulók alapjában, vagy a szociális alapjában fogják elkölteni az adott összeget, hát azzal akkor szemellenzőt kötünk saját magunkra. Nos, azt gondolom, hogy azok, akik azt gondolják, hogy ha önkéntes programmal a tagállamoknak adjuk meg a lehetőséget arra, hogy önkéntes programot indítsanak, hogyha az önkéntes programot támogatjuk, akkor ezzel pont, hogy ezt a mozgásteret, ezt a ö, lehetőséget fogjuk megvonni saját magunktól, hogy létezzen a rászorulók alapja. Nos, ennyit akartam volna elmondani. Cornelissen és Morán Sátyi asszony. Um, I think we need to find some... Valami megoldásra lesz szükségünk, még azt annak előtte, és azt kell elérnünk, hogy minden pénzt szociális uh, célra használjanak fel, hogy semmi, és egyiket sem Eh, egyiket sem utalják vissza az európai költségvetésbe. Nekem az ESF eh, szociális alap eh, a megfelelőbb szerintem. Nagyon nagy a félreértés a civil szervezetek között is, és a társadalomban általában. Ez nem friss pénz abban az értelemben, hogy a struktúrás alapból hívták le de van még néhány hetünk arra, hogy ezt megvitassuk, bár e, már régen er, vitatkozunk erről az árnyék előadókkal és a bizottsággal is. A zöldek vezérelve az, hogy azok az emberek, akik jele, a jelenlegi e, európai élelmiszerprogramok azoktól függnek, azok ne éhezenek 2014 után sem, és hogy a pénzek kihelyezése eljusson, eljusson az a legszegényebbekhez, a legszegényebb államokban. Csak azt a következtetést vonthatjuk le, hogy az alapnak önkéntesnek kell lennie, hiszen minden más a szolidaritás hiányát tükrözi. A jelenlegi programban 19 ország 500 millió eurót használ fel évente, ez Európa szegényebb országai. Na most, hogyha 2,5 milliárdról van szó, és azt 27 országnak osztjuk el 19 helyet, akkor nem kell matematikai zselinek lenni ahhoz, hogy rájönk, hogy sokkal kevesebb jut az egyes országoknak még akkor is, hogyha 3,5 milliárdra emeljük fel a több éves pénzügyi kellett tárgyalásában, a jelenlegi országoknak akkor is kevesebb jut akkor, hogyha 27 kezdet kell szétrosztani, különösen akkor, hogyha nagyobb tagállamok is részt vesznek benne, mint Nagy-Britannia vagy Németország. Az én országomban, Hollandiában a kormány kiválóan el tudja érni azt, hogy a tud gondoskodni arról, hogyha, hogy az emberek enni, enni kapjanak akkor, hogyha megfelelő politikai döntéseket hozzanak, de a legnagyobb szükségben élők Spanyolországban, Magyarország, Magyarországon már nem annyira szerencsések. Ők tőlünk függnek egyelőre, és nem igazán sokra számadhatnak akkor, hogyha ezt az alapot feldaraboljuk. Szerintem a kötelező jelleg azt jelenti, hogy kiveszük a nagyon szegény magyarok, görögök szegéből, kezéből a kez, az ételt, és odaadjuk a svédeknek, az angoloknak, a hollandoknak, amely szerintem nem a szolidaritásról szól. Szeretnénk ezt valahogy helyre tenni egy, egy kül, külön módosítással, amelyet a kihelyezési kritériumokról módosítunk, nyújtunk be és ez a módosítás arra kéri a bizottságot, hogy vegye figyelembe a jelenlegi függőséget, az EU e, élelmiszerprogramjától való jelenlegi függőséget, és így módon a bizottság azt biztosíthatná, hogy a e, magyarországi élelmiszereket e, nem felezik meg, és az a 40 ezer ember, aki ettől függ, az nem marad éhen és a kihelyezéseket, az elosztásokat a valós igények alapján osztják el, nem az Eurostat adatai alapján. Végül a bizottság azt mondta, hogy hogyha önkéntes, akkor késedelmet szenvedhet. Pontosan ezért vezettünk be egy bekezdést az átmeneti intézkedésekről. Tudom, hogy eljárásban komplikált lesz, de szerintem, ahol Eh, az akarat megvan ott, a lehetőség is meg lesz, és át lehet hidalni ezeket a kérdéseket. 19 ország függ ettől a segélytől, egészen addig, amíg a következő programot létrehozzuk. Nem kéne, hogy befolyásoljon minket az, hogy miként gondolkodunk a szolidatás megszervezéséről, és, nem, és ez a kis késedelem nem, nem jelenthet akadályt. Szerintem a javaslatot kicsit korábban kellett volna benyújtani, és akkor már készen is lennénk vele. Köszönöm. Uh, Madame Morin Chartier. Morin Chartier képviselő, majd pedig Karim Adeli. Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékelem, hogy egy ilyen kérdésben megnyithatjuk a vitát, és mindenki elmondhatja a saját véleményét. Én egyszerűen látom a kérdést. Ami a rászorulók támogatási alapját illeti, azt gondolom, hogy Európa politikai megítélése a közvélemény által, ami itt a tét. Amikor a pénzügyi szolidaritásról, gazdasági szolidaritásról beszélünk, ez a támogatási alap lehetővé kell, hogy tegye számunkra, hogy kiemeljük a szociális szolidaritást Európában az összes polgár felé és ezt alapvető jelentőségűnek tartom, és rendkívüli módon oda kell erre figyelnünk. Egy évvel az európai választások előtt az ismert válságok fényében a mai napig is még aktualitásnak, aktualitásnak számító válság fényében ez egy rendkívül kényes kérdés, és minden tagállam európai polgára figyeli azt, hogy Európa hogyan tud segíteni a legrászorulóbbaknak. Személyesen azt gondolom, hogy ez a politikai opció a szociális szolidaritással kapcsolatban mindenképpen támogatandó, és éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a segélyt minden polgár számára lehetővé kell tenni. Mert nem szeretném, hogyha egy vagy egy másik tagállamot stigmatizálnánk pellengére állítanánk. Én meghallgattam, amit elmondtak, és mindig ugyanazon országokról beszélünk, ugyanazon országokra mutogatunk, és utána a többi tagállamról meg úgy beszélünk, mintha ők lennének a legjobbak, és ott nem lennének szegények, mintha nem lennének minden tagállamban szegények. Én azt gondolom, hogy a szegénységnek nincsenek határai, és a legrászorulóbbak számára nyújtott támogatásnak nincsen határa. Ez egy európai szolidaritás értékrendje, amit itt nekünk ki kell mutatnunk. Második pont, elnök asszony, a vitában azt gondolom, hogy azzal kell kezdeni, hogy nézzük meg, hogy milyen összegről beszélünk. Az alap milyen összeget képvisel. Az, hogy az XXX, még hogyha négy ilyen X van, akkor sem tetszik ez nekem. És be fogok nyújtani egy módosítót. Azt szeretném, hogyha kimondanánk, hogy mi azt akarjuk, hogy ezt az alapot 3,5 milliárd eurós összegben minimalizálnánk a következő időszakra. A 2007-2013-as időszak összegének a fenntartása, hogy ennek, hogyha a megfelelőjét akarjuk fenntartani, nos erről még a válság előtt tárgyaltak. Most nem mondja nekem senki azt, elnök asszony legalábbis én már nem vagyok annyira naív, hogy elhiggyem, hogyha XXXX-et írunk be, akkor többet fogunk kapni 3,5 milliárdnál. Én azt szeretném, azt akarom, hogy vegyük be a szövegbe azt, hogy 3,5 milliárd, és így akkor garantálhatjuk ezt a szolidaritási, szociális szolidaritási célkitűzést. Ez a második felvetésem, és erre nagyon oda kell figyelnünk. Majd pedig, figyelembe véve az elemzésemben elmondottakat, önök is érthetik, hogy én azt gondolom, hogy meg kell nyitni a részvételt mindenki számára. Képzeljük csak ezt, hogy holnap egy olyan kormányban vannak önök az egyik európai tagállamban, amely kormány eredetileg nem vállalta a részvételt ezen alapban. És kötelezik önöket arra, hogy döntsenek, hogy hát úgymond ö, térjenek át az alapból való részvételre. Nézzék csak meg, hogy ennek milyen negatív politikai hatása lehet az európai és a nemzeti politikai vonalvezetésre. Én nem szeretnék egy ilyen kormányban részt venni. Több oka is van ennek. Ezért tehát azt gondolom, hogy sokkal igazságosabb, hogyha tágabban nyitjuk meg a hozzáférést, és utána a tagállamok maguk a saját szándékaik fényében szervezik meg a rászorulóknak nyújtott támogatást. Minden esetre, elnök asszony, azt gondolom, hogy mi a vita elején vagyunk, hiszen láthatjuk, hogy még a frakciókon belül is, is vannak nézeteltérések, lehetnek ezek nemzeti megközelítések és különböző opciók. Minden esetre, ami engem illet, elnök asszony, én ezt a vonalat fogom követni. Elnök, köszönöm. Karima Deli, aztán pedig Marian Harkin. Köszönöm, elnök asszony! Azt gondolom, hogy minnyájunknak felelősségünk van a részvétellel kapcsolatban. Hogyha azt mondják nekünk, hogy holnaptól ez önkéntes, és ez ö, halad, ez azt jelenti, hogy később ö, hozhatunk meg bizonyos döntéseket, akkor ez akár fél éves, egy éves ö, ö, haladék is lehet. Nos, szegény a legrászorulóbbaknak ö, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen féléves, egyéves csúszást kényszerítsünk ki rájuk. Európa nem alakárt módon működik, Európa előre akar menni. Hogyha azt mondjuk, hogy ez önkéntes, és hogyha önkéntes, akkor nem fogják felhasználni az alapot. Hát ez nem csak élelmiszer segély alap, hanem a rászorulók, tehát a szegények, a gyerekek, a hajléktalanok számára létrehozott alap. Tehát, hogyha valaki bizonyítja nekem azt, hogy a 27 tagállamú EU-ban van olyan tagállam, ahol nincsenek hajléktalanok, szegények és gyerekek, szegény gyerekek, akkor azt mondom, hogy rendben, akkor legyen önkéntes ez az alap. Ma a kötelességünk az, hogy senkit sem hagyjunk, hogy senkit sem mellőzzünk Európában. Ez az európai üzenet. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a Költségvetési Szakbizottság már megszavazta az élelmiszersegélyt, és többségben megszavazta 3,5 milliárdot, tehát nem lehet nekünk XXX-et berakni a szövegbe. Azt kell ö, kiírnunk, ahogy a Költségvetési Szakbizottság is, hogy minimum 3,5 milliárd. Tehát a szakbizottságoknak egymás között is ö, egyeztetniük kell, és a parlament álláspontját kell képviselnünk. Harmadik dolog, amit kiemelnék, még nem beszéltünk az eljárások egyszerűsítéséről. Nos, erre előre kell felkészülnünk azért, hogy holnap az új alap valóban működőképes lehessen. És ami az eljárások egyszerűsítését illeti, azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyről tárgyalnunk kell. Ami pedig az Európai Szociális Alaphoz való különbséget illeti. Egyértelmű szerintem a helyzet. Amikor itt a szakbizottságban a ö, szociális kirekesztés elleni ö, küzdelem platformját létrehoztuk, azt mondtuk, hogy legalább 20-25 százalékot kell ezen kérdésre költeni, de ennek semmi köze a segélyalaphoz. A segélyalapnak sürgősségi alapon kell a rászorulókon segítenie. A szociális alapnak pedig hosszú távú víziója és jövőképe van, munkaerőpiacra való integrálás, stb. stb. Tehát a segélyalap az egy rövid távú fellépés, a szociális alap pedig hosszú távú. Tehát az egyik a másik nélkül nem létezhet, mind a kettőre szükség van. Tehát valóban adhatunk enni a legrászorulóbbnak, és közben a szociális alap teszi majd lehetővé számukra azt, hogy a társadalomba visszailleszkedhessenek. Úgyhogy ezért kell majd küzdenünk a tárgyalások során. És utolsó felvetésem, van egy kompromisszum, amely sajnos kizárja annak a lehetőségét, hogy pénzügyi részvételt kérjünk a haszonélvezőktől. Nos, ez valódi probléma különösen ami a szolidáris közérteket illeti, hiszen ott kizárjuk annak a lehetőségét, hogy ezen élelmiszerboltokban valamilyen pénzügyi részvétel is lehessen. Azt gondolom, én, azt kérem, hogy az ilyen szociális közérteket vagy élelmiszerboltokat is bevegyük ebbe az alapba, és a kérdés az, hogy hogyan érhetjük el azt, hogy a jövőben ezen boltokra is kiterjeszthessük az alapot, a segélyalapot hiszen ez nem csak a kiosztás helye az ilyen bolt, és ezt akarom most kiemelni. Ezek a boltok nem csak az élelmiszer ö, osztás helyszínei, hanem egy új gazdasági koncepciónak a helyszínei, amely most elterjedőben van, és éppen ezért a társadalmi beilleszkedés és az eszmecsere helyszínei is. És röviden lezárom, remélem, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a jövőben kompromisszumra juthatunk. Elnök, köszönöm. Marian Harkin és Alessandro Szerkesz. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. A különböző képviselők nagyon sok mindent elmondtak, már nem akarom elismételni. Az előadónknak szeretném megköszönni a munkáját, nagyon sokat dolgoztunk együtt. Rengeteg erőfeszítést tett, de még nagyon sokat kell elítézni. Három dolgot szeretnék megemlíteni, részvétel, a költségvetés és a terjesztés. Vajon, hogy önkéntes vagy kö, kötelező lesz a részvétel, abban nagyon sok mindent meg kell gondolnunk. Az egyik, ami engem aggaszt, az, hogy a tanácsban van egy blokkoló kisebbség, számos tagállam nem akar részt venni benne. Beszéltem néhány kollégával, és válaszokat is kaptam tőlük, például az Egyesült Királyságban, nem tudom, hogy igaz, igaz-e, megvan a saját rendszerünk, ami jól működik, ezért nem akarunk európai rendszert. Ez lehet, hogy nem tudom, hogy pontos, de ez a véleményük. Más tagállamok is hasonlót mondtak el, ezt figyelembe kell venni a vitánk során. Hallottam, amit kollégák elmondtak a szociális, szoci, szolidaritásról és arról, hogy minden tag, állampolgár jogosult legyen, és hogy egyeseknek ne legyen kevesebb ellátásuk, mint másoknak, hogy mindenkinek elérhető legyen, de úgy tűnik nekem, hogy van, van egy dilemma, azt kell megvizsgálnunk, hogy miként lehet ezt megoldani. Arról is beszélünk, hogy honnan jön a pénz. Kipontozzuk-e a helyét, két, két és fél vagy három fél, és fél milliárdot írjunk ebbe. Nyilván mindenki elismeri, hogy a két és fél milliárd nem, ele, nem elegendő, Azonban az én frakciómnak az az álláspontja, hogy nem lehet költségvetési tételeket növelni, és amint a költségvetési tárgyalások nem tudom, hogy, hogy hogy zajlott tegnap este, de hamarosan a következő hetekben egyetértés születik. Hosszasan beszélünk erről a bizottsággal, és többen feltettük a kérdést arról, hogy a visszafizetésre mi történik, hogyan lehet-e újra eh, kihelyezni a pénzeket, hogyha a tagállamok azt nem költötték el. A bizottságnak az volt a válasza, ha jól emlékszem, hogy bármi lehetséges, és eh, a tárgyás végére nem voltunk sokkal okosabbak, eh, csak azt tudtuk, hogy bármi lehetséges, és hogyha a bizottság ezt meg tudná magyarázni, hiszen két és fél milliárd és három és fél milliárd között elég nagy a különbség, hogyha három és fél milliárdról van szó, honnan szerezzük meg az extra egy milliárdot? Erre kéne valami magyarázatot kapnunk. Ennek én nagyon örülnék. Őri úr mondta, hogy az ő frakciója majd ezt megvitatja, a milyen kis megvitatja, és ha valamiféle egyetértésre tudunk jutni, akkor az nagyon-nagyon kedvező lenne, de vannak még kérdések, eh, amelyet tisztázni kell, különösen egyes tagállamok eh, álláspontját, hogy, ez, hogy nem akarnak benne részt venni. Eh, vajon van e erre valakinek véleménye? Említettem a költségvetést, végül pedig a terjesztési platformot. Nekem megfelel a szocialisták módosítása, de azaz a szociális innováció beillesztése, amely nagyon hasznos lenne, de egyetértek Őri úrral is arról, hogy a költségek visszaszorítása nagyon-nagyon fontos, és azt fontos, hogy ezt a pénzt ne külön költségekre fizessük ki, amely a véleménycseréről szól, de az lesz az álláspontunk hogy ez nagyon hasznos és érdemes. Azt gondolom, hogy az alapvető kérdés arról szól, hogy a, azok a tagállamok, akik nem akarnak részt venni, illetve a szociális, a szociális szolidaritás kérdése, ez erről szól itt a munka, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit mond majd erre az előadó és az árnyék előadó. Köszönöm. Merci, Alejandro. Köszönöm. Alejandro Cerca, Szereja Szája. Señora presidenta, yo creo que <clears throat> la señora Arkin Köszönöm, elnök asszony. Arkin asszonynak igaza van. A vitának az alapja illetően az önkéntesség eh, az, ami tükrözi a szándékunkat. Vannak országok, amelyek nem, a, nem akarnak eh, részt venni, mások pedig másra akarják felhasználni a pénzt. Az önkéntesség tehát eh, nem egyértelmű fogalom ezért a kompromisszumoknak ki kell jelenteni, hogy az önkéntesség a szolidaritásnak ellenmond. Cornelissen azt is azt mondta, hogy azok az államok, amelyek maguk megoldják ezeket a ö, problémákat, azoknak az pénze más országokhoz kerülhetne, a zöldek kompromisszumos módosítása azt mondja, hogy az államok résztvétele nem zárja ki, nem az teljes pénzösszeg kárára történne, létrehozhatnának olyan alapokat, amelyek aztán más államokhoz kerülnek. Nem a szolidaritást növe, növeljük tehát az önkéntességgel hanem az önkéntesség arról szól, hogy, az em, hogy a tagállamok ö, önállóan irányíthassák át ezeket a pénzeket más tagállamoknak. Még van egy kis időnk a szavazás előtt, hál' Istennek, ezért az lenne jó, hogyha ezt a frakciók két problémát megpróbálnak elkerülni, hogy ne legyen olyan vita, amelyben Eh, sok millió, aminek következtében sok millió ember nem jut ételhez. Az emberek érdekeit kell figyelembe venni, nem a pártokét. És eh, mi az Európai Parlament vagyunk, nem a, tan, nem a tanács, mi egész Európát képviseljük, illetve saját tagállamunkat is. Meg kell néznünk, hogy milyen társadalmat szeretnénk létrehozni. Nem akarom, hogy eh, pártoskodjunk ebben, és párti érdekek, párti érdekek szerint értelmezzük a kérdést, hanem hallgassuk meg az embereket, akok, azokat, akik azokkal dolgoznak, akiknek nincs hol lakniuk, nincs mit enniük. Azokat az embereket kell meghallgatnunk. Kérdezzük meg tőlük, hogy kell -e nekik ez a pénz új alapból, amelyet majd más szociális célokra használunk fel, ahelyett, hogy nekik élelmezést adnánk. Mert ezzel a legszegényemektől veszük el pénzt, és azoknak adjuk, akik kevésbé szegények. Itt most az emberek túléléséről van szó, ez az alapvető kérdés, ebben próbáljuk őket segíteni. Ez egy drámai helyzet, hiszen embereket akarunk élelmezni, akik maguknak nem jutnak hozzá ételhez. Hogyha kevesebb erre a pénzünk, akkor sokkal nagyobb szükségünk van ezekre a forrásokra, és hogyha meg, és hogyha ezeket az alapokat el lehet téríteni a, onnan, hogy az emberek megkapják az alapvető szükségleteiket, hogy túlélhessenek, az mindenféle más alapok eltérítésén előtt is megnyitja az ajtót. Végül hadd mondjam el azt, hogy erőfeszítést kell tennünk azért, hogy ne nemzetekre vagy pártokra koncentráljunk. Attól félek, hogy vannak egyes országok, amelyek a, saját, a szabad rendelkezésre állás alapján megpróbálják ezt majd eltéríteni. Hogyan kérhetjük a németektől azt, hogy legyenek szolidárisak a görögökkel? Németországban is vannak emberek, akik súlyos problémákkal küzdenek, és ez egy európai alap azoknak az embereknek, akiknek az túlélését kell megsegítenünk. Ezt ez a, ennek a kisgyereknek nagyon sok ellensége volt már mielőtt megszületett. Vannak kormányok, amelyek ezért vagy ezért nem akarják azt, hogy a foglalkoztatási szakbizottság tönkre tegye ezt a rendszert. Ha megnézzük a célmódosítást, amely azt mondja, hogy ne érintsük a nemzeti kvótákat, ez az egyik probléma, amely ajtót nyit az, az invázió előtt. Amikor a rómaiak megtámadták az egyik provinciájukat, akkor mindent elfogadtak. Ne, ne kérdejelezzük meg tehát a célokat, amely nagyon egyértelmű volt mindenki számára. Ha a legszegényebbeket akarjuk támogatni, ételt akarunk nekik juttatni, és ehhez kell az alapvető eszközöket megteremteni. Nem tudom, melyik ország lehet az, bármelyik lehet. Köszönöm. Szarajszaja és uh, in this committee we seems... Ebben a szakbizottságban egyetértünk abban, hogy uh, az e- európai leg, legnagyobb szükségben élőknek segítség kell. I'm one of those MEPs. Én is olyan képviselők egyike vagyok, akik számára a complementary fund, valamint az önkéntes részvétel is bizony félreértésekre ad okot, ezért tisztázást kérnék amikor kiegészítő alapról, komplementary fundról beszélünk, ez azt jelenti, hogy a több éves pénzügyi keret hatáján kívül eső összegről beszélünk? Erről van-e szó? Vagy ahogy az elnök asszony mondta, nem az észa részét fogja képezni ezen összeg, hogy tehát teljesen az MFF-en kívül eső összegről van-e szó. Ez az első kérdés. Ezzel kapcsolatban tisztázást kérek. Ami pedig az önkéntes részvételt illeti, ha vannak olyan tagállamok, amelyek nem kívánnak részt venni ebben a programban. Ez mit jelent? Azt, hogy az alapba sem fognak befizetni, és nem is fognak részesülni az alapból, ugye? mondjuk lehet, hogy saját maguk gondoskodnak az segélyezésükről, akkor egyáltalán miért lennének donorországok, miért fizetnének be az alapba? Igaz? Hiszen házi alapon nemzeti programokkal megoldják a kérdést. Ez a második nagy kérdés számomra. A harmadik kérdés pedig inkább azt mondanám, hogy kiábrándító volt számomra, hogy a bizottság más anyagi jellegű segítségnyújtásra is gondol, nem csak az élelmiszer segélyezésre. A teljes program az agrárprogramokból született, ezért nem látom, hogy most miért keverjük össze a dolgokat, és miért beszélünk nem csak élelmiszer segéről, hanem más típusú segélyezésről is, és szerintem a tagállamok számára még komplexebbé teszi a végrehajtást. Ez egy személyes megjegyzés volt részemről. Jó lenne, ha valaki tisztázással szolgálna ezzel kapcsolatban is. A, kieg- a kiegészítő komplementeri tehát az MFF-en kívül esik-e, Második kérdés, az önkéntesség mit jelent? A donor és a jogosultság részéről is önkéntességet e Ezek voltak tehát a kérdéseim. Nagyja Hirsch, Sergio Prioto aztán. Köszönöm, elnök asszony. Mindannyian ismerjük eh, az egyes országok helyzetét, de ezt nem mondhatjuk el, hogy vannak országokban eh, emberek éhen halnak. Németországban is vannak gyerekek, akik reggeli nélkül mennek iskolába. Nem igazán ez a probléma. Hanem nem arról van szó, hogy gyakran nyújtsunk segélyt, hanem a szociális rendszer vagy a családok kérdéséről van szó. Nagyon sok országban ö, olyan rendszer van, amely miatt amelyben megelőzhetik az éhhalált, nagyon sokokból működik is ez a rendszer, de vannak olyan országok, ahol nincs ilyen védőháló, és sokra gyakrabban történik meg az, hogy az emberek éjségtől szenvednek, és senki nem segít rajtuk. ezért nem lehet ezeket az országokat egyformán kezelni. Pont fordítva, nem jelenthetjük ki azt, hogy egy megoldás mindenkinek jó lesz. Mozgásteret kell tehát adnunk a tagállamoknak pont emiatt. És mikor kényszeríthetjük a tagállamokat arra, hogy visszatérítsenek pénzeket? Az soha nem működött a tagállamok akkor adnak más tagállamoknak pénzt, hogyha igazi szükséget tapasztalnak, és tudják, hogy jól, jól fogják azt elkölteni, de hogy erre kényszeríteni embereket, azt szerintem e, lehetetlen. Köszönöm. Sergio Prioto, majd Rapti asszony. Gracias, presidenta. Yo, yo quiero recordar... Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék visszatérni arra, hogy hogyan keletkezett ez a vita, miből fakadt. Hiszen képviselőként azt kell elérnünk, hogy ilyen szégyenletes helyzetben ne kerüljünk. Ez az unió egyik alapvető szak, e, alapelve, a szolidaritás, hiszen segélyalapokról beszélünk, szociális alapokról, amelyekkel az emberek túlélését segítjük, aztán ott van a kap és a többi szakpolitika is pont emiatt. Azt szeretnénk megakadályozni, hogy az emberek éhségtől szenvedjenek. A kap is mindenféle problémát teremt, ennek ö, ö, révén létrehozunk egy másik programot, amelyel, amelyel a leginkább rászorulókat segítjük, amely nagyszerű, de vannak, ö, ö, ne, sérthet ez nemzeti érdekeket, ezért nagyon nehéz lesz a programot be, beindítani. Van három-négy olyan ország a tamácsban, amely megkongatja a vészharangot, és az alapelvet támadják meg, amelyre az Unió is létrejött. Megvétozzák azt, hogy kiegyensúlyozott európai programot hozzunk létre. 2010-ben kezdtük ezt, és még mindig nem készült el, ami igen nagy szégyen. Ezt programként eladni, amikor 100 milliárd euróról van szó, az nagyon-nagyon komplikált, nehéz feladat. Ezt kell kihasználnunk nem szabad az egészet átterelni a következő több éves pénzügyi keretbe. 2020-ról azt mondta a biztos, hogy 20-25%-kal több lesz a szegény Európa, Európában, és nem jelenthetjük ki azt, hogy erre az extra igényre 40%-kal kevesebb lesz a költségvetési keret, az nagy szégyen lenne. Nagyon kis pénzzel labdázunk amelyre nagyon nagy szükség lesz akkor, hogyha ez a 20-25%-os növekedés megtört, megtörténik. Amikor az önkéntességről beszélünk, azt szerintem abszolút európai programról van itt szó, minimális programról, egy európai szolidaritási programról, és nem nemzetiségekről van szó, eh, amely nem eh, a szegénység nem nemzeti kérdés, Van, vannak ők mindenhol. A szolidaritáshoz mindenkinek hozzá kell jutni, a független attól, hogy hol született, független attól, hogy a hozzájárulás önkéntes vagy kötelező, nem szabad, hogy ez érintse a szegényeket. Nem szabad ha, szőrszálat hasogatnunk. Az Európai Szociális Alap nem az a szemétláda, amivel mindenféle problémát meg akarunk oldani. Ennek a szociális alapnak megvan a saját célja és identitása, és látjuk, hogy nagyon nagy szükség van rá. Meg, megvizsgáltuk például a fiatalok problémáit, és a és, és a strukturális és szociális alapoknak vannak olyan eszközei, amivel a fiatalokat segíthetjük. Itt pedig egy másik nagyon-nagyon fontos kérdésről van szó. Ezt nem higíthatjuk fel um, olyan megoldásokkal, amelyet a tanács és a bizottság szeretne ránk um, erőltetni. Hát nem eshetünk be ebbe a csapdába. Ahogy Alejandro is mondta, az, arra, azzal kell tisztában lennünk, hogy amikor önkéntességről beszélünk, ebben az a csapda, hogy az emberek az egyik zsákból át akarnak tenni pénzt a másik zsákba, hogy Európa kötelezettsége az, hogy eh, a megjelölt célra ezt a pénzt elköltse. Két millió ember van Spanyolországban, akik élelmiszerbankból kapják az, az eh, élelmezésüket ha azt tesszük, amit javasoltak, akkor ennek a két milliónak a 30%-a egy falathoz nem fog hozzájutni. Az Európai Unió a varrás mentén szét fog rapedni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Rapti kolléga. Köszönöm, σκοπίμως έμεινα να μιλήσω στο τέλος. Köszönöm. Önként szándékosan döntöttem úgy, hogy a vita végén szeretnék hozzászólni. Görögországból származom, és a legutóbbi időszakban gyakran láthatjuk a sajtóban, hogy a cikkekben olyan gyerekekről beszélnek, akik Görögországban az iskolában éheznek, akik elájulnak, annyira éhesek. Nos, több megjegyzésem lenne. Az első a következő. Az eddig elhangzott érvelésekben azt hallhattam, hogy oda kell figyelni arra, hogy nem szabad újra mutogatni a legnehezebb helyzetben lévő országokra. Azt hiszem, hogy nem szabad itt eltakarni, hogy mely országokban vannak igen komoly nehézségek. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ez nem jelenti azt, hogy később más országok ne kerülhetnének hasonló helyzetbe. A második megjegyzésem a következő. Ma bizonyos országokban vannak szegények, rászorulók, akik éheznek. De amikor Görögországban ezek a problémák megjelentek, úgy tűnt, hogy senki sem gondolja azt, hogy ugyanezen helyzet más tagállamokban is fennállhat. Harmadik megjegyzésem. Az eddig kapott magyarázatokból mi szerint még később lehetne csak kialakítani ezt és beindítani ezt a programot, hogyha önkéntesen, önkéntes alapon működne. Nos, azt arra lenne szükség, hogy a tanácsnak és a bizottságnak is a politikai szándékát egyértelműen megismerhessük, hiszen azt gondolom, hogy a parlament már bizonyította azt, hogy politikai szándéka van arra, hogy ezt a programot beindítsa és végrehajtsa. Negyedik megjegyzésem. Ami az alap költségvetését illeti, nagyon fontos garantálni, hogy máshol ne lehessen felhasználni ezt az összeget. És zárásként lenne még egy megjegyzésem. Sokat beszélünk, sokat gondolkozunk, sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de hogyha tovább halagatjuk ezt a döntést, attól tartok, hogy a rászorulók, a szegények nem fogják most időben megkapni ezt a segélyt, amikor szükségük van rá. Szükségük van rá most egyből. Azt gondolom, hogy ez a bizottságra és a tanácsra is vonatkozik ez a megjegyzésem, arra vonatkozóan, hogy milyen döntést fognak hozni. Elnök, köszönöm. Még mielőtt az előadónak megadnám a szót, a bizottság szeretne hozzászólni? Egyebek között azért, hogy Harkin képviselő kérdésére válaszoljon. Nem, rendben. Előadó asszony. Thank you, Chair, and I'd just like to thank the members. Köszönöm szépen, Megköszönném a képviselőknek a hozzászólásokat. Nagyon hasznos dolgokat hallottunk, és hogy lehetőségünk nyílt erre a vitára. az élelmiszerprogrammal kapcsolatban. Egy dolog derült ki mindenki hozzászólásával, az, hogy a szolidaritás mennyire fontos azok iránt, akik akik eh, élelmiszerhiányban szenvednek az Európai Unió minden országában. Tudjuk, hogy 120 millió ember eh, fenyeget a szegénység, és 40 millió olyan ember van, aki szegénységben él, olyan kort érünk, amelyben, e- amikor az Európai Unió jelentős válás, válságon megy át, nagyon sok millió eurót fektetünk az élelmiszerprogramokba, és most pedig két, két és fél milliárdról van szó, azok meg ére, akik nem tudnak ételteni az asztalukra, és ahol a gyerekek éhesen mennek iskolába. Ez a perspektíva ott, ott van, és minden képviselő jelezte, hogy szolidaritásáról akarják biztosítani azokat, akik a legnagyobb, leginkább rászorulnak. Amiről a kezdetekben beszéltünk, úgy tűnik, hogy az önkéntenség szemben a kötelező részvétellel ez a legfontosabb kérdés, amit meg kell oldanunk, és az az érzésem, hogy kicsit rosszul is neveztük meg a önkéntes, illetve kötelező részvételt, hiszen itt arról van szó, hogy azt szeretnénk elérni, hogy biztosíthassuk a, a tagállamoknak azt a kohéziós összegét, amelyet csak a legrászorultabb, legjobban rászorulók használnak fel. Tagállamon múlik, hogy vajon részt akarnak-e venni, vagy sem, de azt szeretnénk elérni, hogy minden tagállam a legnagyobban, legjobban rászorulóknak lehetőségük lesz ahhoz, hogy hozzájussanak ez az alaphoz és elismételném azt, amit először is mondtam, fontos, hogy, hogy vannak blokkoló kisebbségek, ott, és ott néhány éven belül kormányváltás történhet, és akkor azok a tagállamok is szeretnének részt venni a programban. A vita nagyon érdekes volt, és nagyon hasznos. Meglátjuk majd, hogy miként tudunk összeülni, és további megoldásokat kidolgozni, hiszen a részvételi kérdés minden tagállamot érint, a gazdagat és szegényt is. Másodszorra szeretném elmondani, hogy mi itt az Európai Parlamentben politikai intézmény vagyunk, és nagyon fontos, hogy parlamentként nagyon egyértelmű politikai nyilatkozatot tegyünk arról a tanácsnak és a bizottságnak, hogy támogatjuk ezt a programot, és fontosnak tartjuk és fontos nekünk a program jövőbeni alakulása is. Ezért fontos, hogy 3,5 milliárdnál húzzuk meg a költségvetési tételt, és hogy emeljük a lécet azért, hogy ugyanazt a finanszírozást nyújthassuk egy kibővített Európai Uniónak is az új programban, mint a jelenlegi MDP-ben. Köszönöm szépen a hozzászólásokat a terjesztési platformról. Azt szeretném elmondani, hogy ennek az összege a bizottság költségvetési tételéhez tartozik, és nem azt szeretném javasolni, hogy a terjesztési platformot tagállami költségvetést érintene ezt mindenképpen meg kellett említenem. Nagyon örülök, hogy ilyen jelentős vitát folytathatunk le. Nagyon remélem, hogy konkrét következtetésekre jutunk majd, és várom, hogy milyen, mi lesz a szavazás eredménye. Azt szeretném, hogy az Európai Parlament nagyon egyértelműen fejezné ki a tanács és a bizottság számára, hogy támogatják ezt a programot. Köszönöm, előadasszony. Engedélyével Szeretnék visszatérni Szari Esszája kérdésére. Ugyanis szeretném önöket megnyugtatni, hogy a, az MFF következtetésekben tehát a többéves pénzügyi keret következtetésekben nem az a cél, hogy egy kormányközi alapot hozzunk létre, ahol a tagállamok vagy benne vannak, vagy sem. Tehát nem egy megerősített együttműködésről van szó, hanem a többéves pénzügyi keret, keretein belül beszélünk itt erről a kérdésről. Tehát az a kérdés, hogy egy európai szociális alegységről beszéljünk, szerint a tagállamok, hogy dönthetnek arról, hogy a rászorulók alapjában, vagy a szociális alapban akarnak-e inkább részt venni, és én azt javasoltam, hogy ebben az esetben akkor megnyitnánk a lehetőségét annak, hogy a bíróság elé vigyék az ügyet a tagállamok, hiszen a szociális alap a foglalkoztatásért működik, nem pedig a rászorulókon akar segíteni. Tehát ez egy eléggé összetett kérdés, úgyhogy azt kellene elérnünk, hogy lenne egy konkrét költségvetési keret a rászorulókért, ami nincsen a szociális alapon belül, hanem külön egyfajta utánfutóként, vagy előtte valahol, mindegy, de külön jelenne meg a ö, tételeknél. Tehát nem lehet ugyanabba a tételbe bevenni a kettőt, mert hogyha ugyanabban a tételben tüntetjük fel őket, akkor a bíróság azt mondhatja, hogy a szociális alap nem finanszírozhatja a rászorulók alapját. Ami pedig a másik felvetést illet, hogy ez csak élelmiszer segély legyen, a szakbizottságban ezt sokan gondoljuk így, de sajnálatos módon a bíróság ítéletének a következtetése az, hogy a szakbizottság úgy döntött, hogy ennél tágabban fogja javasolni a megoldást, és ez pontosan a vita részét képezi. Azt akarjuk bizonyítani, hogy az élelmiszer bankok munkája valóban segíti a társadalmi integrációt, hiszen a szociális célkitűzésünk pontosan ez a társadalmi beilleszkedés. És ami az előadó kompromisszumait illeti, az ön álláspontját két végéből is megközelítjük, és figyelembe veszi a kompromisszumokban. Hiszen az összes frakció támogatta azt a javaslatot, hogy mondjuk azt, hogy a program célja egyrészt az élelmiszersegély, másrészt és vagy az anyagi támogatás. Tehát itt már akkor valóban választhatnak a tagállamok, hogyha valaki csak élelmiszersegélyre akarja felhasználni a rászorulók alapját, és nem akarja ezt felhasználni a régi mosógépek, újrafelosztásában, akkor azt megteheti. A második elem pedig a a mezőgazdaság bizottság és a költségvetési szakbizottság módosítói pedig a mezőgazdasági túltermelésből adódó élelmiszerről beszél, tehát, hogyha vannak ilyen ö, töbletek, élelmiszer töblet, akkor ezt a programra kellene ö, fordítani, és a programnak kellene felhasználnia. Nos, ezt támogatná az előadóasszony. Sajnos, ö, vagy hát elnézést, úgy látszik, hogy hasznos volt ez a vita. Reméljük, hogy jó körülmények között erős üzenetet tudunk a tanácsnál elérni, és május 20-án úgy tudunk szavazni, hogy ezzel a blokkoló kisebbségre is tudjunk hatni, és hát majd meglátjuk a tárgyalások fényében a tanácssal, hogy mikor tudunk erről plenárison szavazni. Nyolcas napi rendi ponthoz értünk. Jutta Steinbrück, az előadó, megadom neki a szót, hogy összefoglalja az előrehaladást vagy stagnálást a tanácssal folytatott tárgyalásokon a szociális változásért és ö, szociális innovációért ö, küzdő programmal kapcsolatban. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der letzte Trilog. Köszönöm, elnök asszony. A legutóbbi trialóg gós április 23-án zajlott. Napirendünkön több a programról van szó, volt szó, előrehaladásról, fiatalokról, amely szakbizottságunknak egyik prioritása, ugye? Az átívelő intézkedésekről, általános rendelkezésekről programban, és semmi probléma nem volt vele. Sikerült haladnunk, jó kompromisszumokat alakítottunk ki. Arra jöttünk rá, hogy a tanács teljes mértékben ellenzi a mi fiatalok hozzáféréséről foglalkozó programunkat, és padhelyzet alakult ki a átívelő kérdésekkel kapcsolatban is. A Szociális Változás és Innovációs Programban kísérleti szerepet akartunk betölteni a parlament részére, Eh, valamiféle példa jellegű megközelítést akartunk elfogadni. Azt akartuk megnézni, hogy eh, miként lehet eljárni a meghatalmaz, felhatalmazáson alapú jogi aktusokkal. Probléma is volt belőle, mert eh, visszajelzést kértünk a parlamenttől és a bizottságtól a több éves munkaprogramot illetően. Azt mondtuk, hogy 8 éven belül a prioritások megváltozhatnak, és hogyha szükség van rá, akkor lehet, hogy fejlesztés kell őket. A tanács más álláspontot fogadott el, a bizottság is, én pedig személyesen azt mondtam, hogy bizottságnak bizottság, amely közvetítő szerepet tölt be a háromoldalú tárgyalásokban, ne nyújtson be elvárásokat. Ez az én személyes megjegyzésem volt. Az én tapasztalatom azt mutatta, hogy nagyon sokat lehet még ezen fejleszteni. Az volt fontos számunkra, hogy a parlament befolynak, be, kell gyakorolni a programban. Az árnyék előadók és az előadó nevűen azt mondtuk, hogy különösen fontos számunkra, ezt a hozzáállást fenntartani. A tanács aztán felfüggesztette a tárgyalásokat, és a szakbizottságunk elnöke Pervans Berez asszony beszélt az árnyék előadókkal és az előadóval, és levelet küldtünk a tanácsnak, amelyben leírtuk az ér, ér, érveinket. Elmondtuk, hogy a delegált jogi aktusok szerintünk miért annyian fontosak a több éves munkaprogramban. Fontosak politikai szempontból is, a, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak megvan a jogi alapja. Nem tudom, hogy hogy fog ez kialakulni. Ami engem illet, a tanácsról még nem kaptunk választ. Eredetileg mindannyian a naptárunkat néztük, és azt gondoltuk, hogy a következő tárgyalás napja KED lesz. Ezt mindenki szabadon tartotta akkor, hogyha a tanács elfogadja ezt az ajánlatot, de amennyire én tudom, erről további információ nincsen, ami elég nagy kár, hogy padhelyzet alakult ki. A parlament valóban gyakorolni akarja a politikai befolyását, hiszen ez a helyes, ne felejtsük el, ezt meg is szavaztuk, jelentős többséggel. Az árnyékeladókkal folytatott megbeszéléseken azok nagyon jól zajlottak, és a parlament kialakította véleményét, amely egyetlen elmondja a tanácsnak és a bizottságnak, hogy össze kell állnunk, és együtt kell ezen dolgoznunk. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki együttműködött velem. Nagyon jó együttműködés zajlott az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne valaki hozzászólni? Nem? Kiváló. Kedves előadasszony, sok sikert a következőkben. Akkor a kilences napirendhez értünk. Tárgyalás a tanácssal a lobogó állam felelősségéről. Én vagyok itt az előadó. Nos, jó híreim vannak. A tanács alatt tárgyalások jól mennek. Haladunk. Tehát azon kérdésekben, amelyekben úgy gondoltuk, hogy lehetetlen megegyezni, egyfajta nyitottságot érzékelek, tehát mind az összes árnyék jelentéstevővel, akik részt vesznek a tárgyalásokon, és ez eléggé egyensúlytalan helyzet, hiszen alapvetően engem támogat az Philip Debakker kolléga, és ez igen komoly támogatás itt a tanácsban, a tanácsal folytatott tárgyalásokban, és hát sikerült előrelépni a bizonylatok kérdésében, és a vizsgálatok kérdésében, vagy az elismert szervek kérdésében. Van egy alapvető nehézség előttünk, a jogalap kérdése. Mint még emlékezhetnek rá, amikor a tárgyalási mandátumot meghatároztuk ezen kérdésekben, elég sok rendelkezést átvettünk a tengeri egyezményből, a tengerészeti egyezményből, és ez a szociális minimumokra vonatkozik, amelyet alkalmazni kellene, és amelyet ellenőriznie kell a lobogó államnak. A tanács azt mondja nekünk, hogy ez az irányelv egy olyan irányelv, amelyet a 101-es, az alapszerződés 101-es cikke alapján fogalmaznak meg. Tehát a jogalap a közlekedési területen van, éppen ezért nem vonatkozhat szociális kérdésekre, amely a 155-ös cikkben kap helyet. Eredetileg a tanács bilaterálisan akart a bizottsággal tárgyalni erről a kérdésről, hát természetesen mi ö, szeretnénk részt venni ezekben a tárgyalásokban, hiszen a jogi szolgálatunk is foglalkozik a kérdéssel. Hogyha sikerül ezt a kettős jogalapot kialakítani 101-es és 155-ös cikkek. Ebben az esetben elég gyorsan tudunk majd előrelépni az utolsó nagy kérdéskörben, amelyről még tárgyalnunk kell, amely a szociális minimum követelményekre utal, amelyet az ILO egyezmény határoz meg. Lényegében ennyit akartam elmondani az első trialógusülésről, amelyre a kérdéskörben majd sor kerül. Marian Harkinak adom meg a szót. Thank you. Um, Mr. DeBacco couldn't be here today, so he just... Köszönöm szépen. Pár szót szeretnék a témafelelős részéről elmondani. Azt gondolom az elnök asszony már szinte mindent elmondott. Valóban ő is úgy gondolja, hogy jó irányba hatnak a tárgyalások a parlament és a tanács közötti trialógus előtti egyeztetéseknél, és mindenképpen az előre lépés látható, az ír elnökség is a parlament irányába kíván ellépni, és a parlament is kompromisszum kész. Néhány pontot még a következő trilóguson meg szeretne tárgyalni, de remélő, hogy minél hamarabb ha lehet már a következő háromoldalú egyezmény, háromoldalú tárgyalás során le lehetne zárni, hiszen pontos az egyezmény szempontjából is. Jó a munkalékkör, és úgy gondolja, hogy nagy az esély arra, hogy jó és jól megalapozott és jó alapokon nyugvó kompromisszum születhet majd. Látjuk, hogy az európai szellemiség a tárgyaló csapatban valóban él és létezik. Valóban annak idején a mandátum meghatározásakor még radikálisan, szélsőségesen ellentétes, szöges ellentétes gondolatokkal kezdtük meg a tárgyalást, de most az egyeztetések már valódi együttműködés szellemében zajlanak, kettős célt követünk, egyrészt azt, hogy az ír elnökség időben, még elnöksége során lezárja a dossziét, másrészt pedig nem szeretnénk, hogy a, a kikötői ö, ö, tagállam, amely a, valamint a lobogó szerinti tagállam ö, ö, kötelezettségei eltérőek legyenek, hiszen itt két szakbizottság, a TRAN és az AMPL szakbizottság témájáról van szó. Ennyit a napirend ezen pontjáról, és most az utolsó napirendet pontra térünk át. Ez pedig egy beszámoló arról a delegációról, amelyet Oszlóban a 9. regionális ülésen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 9. Európai Regionális Ülésén tettünk. Én magam vezettem a delegációt két kiváló koordinátorunkkal, Csaba Őri Csabával és Alejandro Szerkásszal együtt. A pontos beszámolóról, az eszmecserén hallottakról, a programunkról, és a felszólalásaim leírt változatáról is megküldtem önöknek, megküldtünk önöknek, úgyhogy nem szeretnék ma délelőtt már hosszasan erről szólni. Számos kétoldalú kapcsolatfelvételre került sor. Szinte minden kérésünket elfogadta az ILO. Igen, szíven ütött minket az, hogy mennyire kemény vonalas most már a szervezeten belüli hangvétel, elég konfliktusos a három oldalú struktúrákban a hangvétel, a, a, a munkaadók részéről, akik úgy gondolják, hogy felül kell vizsgálni, és újra kell értelmezni az eddigi szakpolitikákat a válság fényében Görögország mm, elítélése, a szociális párbeszéd be nem tartásáért a trójka vizsgálata után került sor erre az ítéletre, és ez is mutatja, hogy mennyire súlyos a válság. a főigazgató G. Ryder úr is hosszasan szólt arról, hogy az Európai Parlamentnek még a tanácsülés előtt mobilizálnia kell magát annak érdekében, hogy a gazdaság és monetáris unió egyensúly helyzetén változtassunk. Andor biztos úr is szólt a trojka legitimitásáról, ahhoz képest, amivé a trojka Cipruson vált, és amit ott tett. Hát ennyit szerettem volna az eszmecsere hangulatáról elmondani, de természetesen mindenkit felkérek arra, hogy az írásos beszámolót, részletekbe menő beszámolót is legyen szíves elolvasni. Ennyit szerettem volna ma délelőtt csak elmondani. Alejandro Szerkász szeretne szólni, nem úgy tűnik mindent, elmondtam. Köszönöm szépen, ma délelőtre le is zárjuk a munkánkat, és május 20-án Strasbourgban 19 órakor találkozunk a rendkívüli ülésünk során, ahol az európai segélyalapról fogunk szavazni. Köszönöm a figyelmet.